Kedves kollégák, kezdjük meg a munkánkat. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések ellenőrzése MIFIR MIFID, erre fogunk központosítani. A PSD kettes felügyeleti technikai standardokra is oda fogunk figyelni, a fogyasztók kezelése, az LTS-t e már elfogadtuk, discussion uh, uh, first between the EBA and the Commission, but then also between the Commission and the Parliament, within the Parliament. A Parlament és a Bizottság már kollektíven azon igyekszik, hogy javítsuk a szövegen, és egy kicsit később majd én is szeretnék valamit mondani, de úgy általánosságban az a véleményem, hogy annak ellenére, hogy összetett a vélemény, pozitív, előfordul, hogy néha ilyen összetett konstrukciókra van szükség, mert másképp nincs megoldás. A problémákat sikerült kiegyensúlyozott módon kezelnünk. Ferber. Or you prefer to listen first then? Okay. Előadónkkal együtt, Markus Ferberrel együtt. Márte Merlene fogjuk kezdeni a témában, és át is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és az LTS, e amiről, amit vizsgálnak ma, nagyon magas standardokat ír elő, elő az elektronikus kifizetések biztonságának érdekében, és persze ez a bizalom kialakítása hoz nagyon fontos. Persze ugye tudják, hogy a legvitatottabb kérdések egyike, amivel az RTS foglalkozik, az a bankok közötti és harmadik szolgáltatás nyújtó közötti öm, kommunikáció a tagállamokkal, az érintett felekkel és az Európai Parlament képviselőivel is. Of, uh, accommodating the concerns expressed by banks. Uh, lefolytattuk már a, a konzultációt, a bankok, illetve a fogyasztók szervezeteivel is beszéltünk, a uh, képernyőkről, és szerintem a fintech szaggájaival is sikerült foglalkozni, tehát, hogy a banki interfészek, ők attól féltek, hogy nem tudnak majd innovatív szolgáltatásokat nyújtani. És kötelezővé szeretnénk tenni ezeket a külön interfészeket, amikor a banki kommunikáció zajlik és hogyha az API nem felel meg a bankok követelményeinek, akkor alternatív hozzáférést kell, hogy biztosítsanak az online banki hozzáférésen keresztül online banki interfészen keresztül. Most már szerintünk minden piaci szereplőnek nagyon komoly az ösztönzés, hogy együttműködjenek és közös standardokat dolgozzanak ki az apira nézve. És a bankok olyan platformokat nyújthatnak, amelyeken több új szolgáltatást is lehet nyújtani, gyakorlatilag olyan módon, mint az okostelefonok esetében. Mik a piaci szereplők első reakciói? Nagyon pozitívak mind a két oldalról, a fintex és a bank oldalá, bankok oldaláról is pozitív mindez, és um, a dedikált kommunikációs interfészekkel most elkezdenek dolgozni, a bizottság pedig felállít egy olyan csoportot, amely segíti majd ezt az együttműködést a fintex és a bankok között. Hétfőn fognak egyébként először találkozni a felek. A piaci szereplőktől azt hallottuk, hogy biztonságot szeretnének, jogbiztonságot mielőbb, hogy ismerjék a jogi kereteket, amelyek között működniük kell, úgyhogy nagyon remélem, hogy mielőbb megkapjuk az Európai Parlament és a tanács támogatását is, hogy az RTS-t ki lehessen adni a közlönyben, remélhetőleg már márciusban. Köszönöm szépen, elnök úr! Megköszönöm a bizottság képviselőjének, és akkor Déke Obrich az EBA képviseletében. Köszönöm szépen, ragaszkodom a 60 másodperchez, amit kapunk. Megköszönöm a bizottságnak, hogy sikerült előrelépést elérni. Nem vagyunk annyira pozitívan meggyőződve, mint a bizottság erről. Vannak lényegi okai, és vannak eljárásjogi okai is mindennek Azért, mert a bizottság egy-két aggályt nem épített be, amelyet mi a júniusi véleményünkben megfogalmaztunk. Persze a bizottságnak ez joga, de amikor elfogadtuk november, el, elolvastuk novemberben az elfogadott RTS szöveget, akkor láttuk, hogy további körül kívánalmak, követelmények kerültek be, és szerettünk volna erről mi is eszmét cserélni. A többi 154 technikai standard esetében nem került ilyenre sor, hogy a mi megkérdezésünk nélkül beépítettek volna valamit, mint most, úgyhogy levelet fogunk írni néhány nap múlva, és ebben megfogalmazzuk az aggájainkat. Egyetlen egyet most megemlítek a 60 másodpercben, mi rendelkezésemre Ön is utalt erről a bizottság is, hogy ez egy kiegyensúlyozott megoldás, és hogy mindkét oldalon a felek megállapodtak, ami a screen scrapinget illeti, és azt, hogy ez legyen -e engedélyezett vagy sem. Nekünk mások a nézeteink, az ágazatnak eltérő a véleménye, de hogyha az volt a benyomása a bizottságnak vagy a parlamentnek, hogy ez egy kiegyensúlyozott nézet, akkor elmondom, hogy ez miből származik ezt az életbe vágó döntést, hogy ezt most megengedjük-e vagy sem, a screen scrapinget, ezt nem hozták meg az RTS-ben, hanem az EBA-ra és a nemzeti hatóságokra bízták, tehát gyakorlatilag a legfontosabb kérdést azt elhalasztották. Az RTS szövegben az szerepel, hogy az illetékes hatóság az interfész felmérése alapján fogja eldönteni, hogy lehet ez screen scraping vagy sem. persze az illetékes hatóságok számára ez nem probléma, de ugye azt kell, hogy eldöntsék, hogy megbízhatóak az interfészek, megbízhatóak-e, és ezt nem tudják ők eldönteni, hogy megbízhatóak-e, mert ez informatikai értékelés. Néhány tucat API tud ilyet, de hát ők csak mondjuk egy adott bank informatikai infrastruktúrájától függően, de hát ez azt jelenti, hogy több ezer értékelést kellene végigvinni, mert több ezer nemzeti bank van, tehát a, az EBA és a nemzeti hatóságoknak ez hatalmas energiát és erőforrásokat fog igényelni. Volt egy feltétel az RTS-ből, ami nagyon aggaszt bennünket és a nemzeti hatóságokat. A, ugye a szabályok teljesítésének terhe az most már mind a hatóságokra hárul, és az egyik feltétel azt mondja, hogy a nemzeti hatóságoknak figyelembe kell venni hogy az interfészek, amelyeket a bankok nyújtanak, a TPP-knek megfelelnek-e. Mit jelent ez? Azt, hogy a bank megfelele jogosult-e erre a jogi kivételre, hogy használja ezt az interfészt, az, hogy ez a feltétel teljesül-e, az attól fog függni, hogy egy szereplők másik csoportja elégedette az interfésszel. Ez egy elég szokatlan jogi konstrukció, és rengeteg problémát látunk vele a továbbiakban. Inkább jobb lenne még egy-két hónapot gondolkodni ezen, és most elrendezni a problémákat, ahelyett, hogy később több száz eszmecserét kelljen lefortatni, 12 vagy 6 vagy 18 hónap múlva. Köszönöm szépen! is Actually concerning... Köszönöm, hát ez valóban aggodalomra ad okot. Én is mondanék valamit, de tessék, Márkusz, neked adom meg akkor a szót. Köszönöm szépen a bizottság bevezető szavait nagyon intenzív és heves vitákat folytattunk, nem csak itt, hanem kétoldalú jelleggel is, és azt hiszem, hogy sikerült egy jó kompromisszumot kialakítanunk, amely a PSD 2-nek a céljait eléri, tehát a fizetési szolgáltatások piacának a megnyitását úgy éri el, hogy igazságos lesz a helyzet, és közben az adatvédelem is megvalósul. Tehát minden érintettnek az a véleménye, hogy viszonylag ki kiegyensúlyozott a kompromisszum, és ezért tulajdonképpen én um, elégedett, vagyunk azzal, elégedett vagyok azzal, amit a bizottság itt előadott. Az SZID 4 a nemzeti hatóságok e, kötelesek egy ilyen fallback mechanizmust elkészíteni, és bizonyos kritériumoknak meg kell valósulniuk, például annak, hogy egy három hónapos tech időszakot kell, hogy megvalósítson, és az a kérdés, hogy ha a bank vagy a harmadik pénzügyi szolgáltató ö, ö, úgy találja, hogy valami probléma van, és ezek nem tudnak aztán egyeztetésre kerülni. A másik a SZID 4, a nemzeti hatóságoknak kell a működés képességet stressztesztel biztosítani, illetve megvizsgálni, és hogyha hogyha nem ö, ö, sikerül a stresszteszt, akkor a, be, a, a, a fallback ö, rendelkezés lép érvénybe, de hogy tudjuk a stresszteszteket úgy lefolytatni, hogy, illetve hogy tudjuk ezek, ezek után további a dolgot, hogyha még ezek, erre vonatkozóan nincs is különbö, különös útmutatás a nemzeti hatóságok felé. Ez lenne a két kérdés, amit felszeretnék tenni. Thank you. Salut, Britson. Köszönöm. Köszönöm a szót. Én úgy gondolom, hogy a bizottság technikai standardekre vonatkozó javaslata, ami a biztonságos kommunikációt fogja biztosítani, jó kompromisszum a fintech cégek, illetve a hagyományos bankok érdekeire nézve egyaránt kötölő, kötelező lesz a TPP-kre, amikor a bankok felé azonosítaniuk kell magukat a megfelelő technológiák létrejöttével, és a fallback rendelkezések biztosítani fogják, hogy a TPP-k akkor is ki tudják, meg, eh, meg, el tudják végezni a fizetést, hogyha technikai problémák állnak, fel az, eh, állnak elő az interfészen. Én úgy gondolom, hogy a parlament nagyon fontos szerepet játszott az egyenlő a pénzügyi szolgáltatások piacának kiegyenlítése érdekében, és a bizottság RTS-re vonatkozó javaslata garantálni fogja, hogy a szolgáltatók csak akkor tudják elérni az ügyfelek információit, amikor az ügyfelek azt maguk is lehetővé teszik, illetve ebben maguk is beleegyeznek, úgyhogy én elégedett vagyok. Köszönöm a szót, elnök úr. Thank you. Um, other colleague? Köszönöm, valaki szeretne még hozzászólni? Én is szeretnék néhány szót szólni ebben a témában, lezárásképpen. Nagyon is jól tudom, hogy ahogy én, legalábbis az én szempontomból úgy látom, nem tökéletes megoldás. Én személy szerint meg voltam elégedve az eredeti EBA javaslattal de hogy tudjuk, most a fallback intézkedése kapcsolatban is történtek kivételek, úgyhogy most még egy réteg ráépül, de hát így szoktak kialakulni a kompromisszumok. És az a bizottság által kialakított szövegre nézve én úgy gondolom, hogy ez a kivétel javít az egészen. Természetesen aztán egy sor kérdést fölvet arra nézve, hogy hogy fog ez a gyakorlatban működni. Mert az világos, hogy a legfontosabb szerepet az Európai Bankhatóság fogja játszani. Biztosítaniuk kell azt, hogy a nemzeti hatóságok ugyanúgy értelmezik a, dedikált interfész minőségét, de egymáshoz hasonlóan értelmezik ezeket a jó szabályokat, hogy ne legyenek különbségek a különböző tagállamokban működő rendszerek között, és így a fizetések egységes piaca megvalósuljon. És ugye az illetékes hatóságok a biztonság hat szintjét is meg kell, hogy határozzák, és meg kell őrizzék a 17-es cikk értelmében. Tehát az RTS-nek er megfelelő interfész biztonságot, illetve a stresszteszteket is nekik kell levezényelniük, egy csomó felügyelet és ellenőrző feladatuk van, és ez nagyon sok munka, nagyon magas felügyeleti konvergencia szintet igényel, és nagyon jó, erős együttműködést fog majd igényelni az illetékes hatóságok között, tehát az, az EBA, a bizottság és a különböző érdekeltek között. És a felügyeleti konvergencia azért is fontos, mert van még néhány nagyon nem világos aspektus az RTS-nek, e például annak végrehajtása, hogy az interfészek hogy fogják garantálni a te, az eljárás teljes, vagy a folyamat te, egészén keresztül az ügyfelek biztonságán. Hiszen azt nem fogadhatjuk el, hogy a hogy a versenytársakat kell kielégíteni. Tehát na, a, én úgy gondolom, hogy a, azt nem engedhetjük meg, hogy a versenyjogi érveket kihasználjuk egymás ellen, és ezzel, ezzel egy jogszabály dzsungelt csináljunk ebből az egészből. Tehát konvergenciára van szükségünk, stabilitásra, egyensúlyra, bár ennek a megteremtése nem könnyű, de ez a feltétele annak, hogy a dedikált interfészek váljanak ö, általánossá, standardé. Tehát jó kell, hogy legyen ez a rendszer, és biztosítania kell a megfelelő biztonsági szintet. És ehhez az is hozzátartozik, hogy a kivételeket koherensen kell megvalósítanunk. Tehát nem attól kell, hogy függjön ez, hogy a versenytársak mennyire agresszívek, vagy valakinek az egyéni helyzetétől nem tehetjük függővé. Tehát itt tud majd működni ez a kompromisszum, de csak úgy, hogyha minden feltételnek meg tud felelni. És végül is ez a kérdés az EBA és a bizottság felé is, hogy hogy fogják kezelni ezeket a kérdéseket, hogy fogják tudni biztosítani azt, hogy ezt az egységet megteremtsük valahogy. Thank you, thank you, Chairman, for these comments. Uh, Köszönöm, elnök úr, ezeket a megjegyzéseket. Röviden reagálnék. Ahogy bevezetőmben elmondtam, létrehoztunk egy együttműködési fórumot a bankok és a fintex között, amely munkáját hétfőn kezdi és hiszünk abban, hogy ez lesz ez a hely, ahol a gyakorlati modalitásokról lehet majd beszélni, ezeket definiálni lehet, annak érdekében, hogy az ATS-t megfelelően meg lehessen valósítani. Hat hónapja lesz ennek a csoportnak, számíthatnak a bizottság támogatására, az Európai Központi Bank támogatására, és reméljük, hogy az Európai Bankhatóság is csatlakozik majd hozzánk. Ezen kívül, miután a csoport elvégezte a munkáját, további specifikációkra van szükség, annak biztosítása érdekében, hogy a gyakorlati modalitásokat felállítsuk. Azt gondoljuk, hogy számos kérdésben az EBA iránymutatásai illetve jóenák segíthetik a munkát. Ami a konkrét eh, kérdéseket illeti, mi szerint eh, ki értékelje az interfészek minőségét, mi úgy érezzük, hogy ez a nemzeti kompetens hatóságok feladata lesz az EBA vezetése mellett, a gyakorlati részleteket eh, nyilván még definiálni lehet, de mi ezt javasoltuk, ami pedig a az ellenálló képességi teszteket illeti, úgy érezzük, hogy a csoportban, amelyet említettem, a piaci szereplőknek is helye kell, hogy legyen, annak érdekében, hogy megállapodhassunk abban, hogy az ellenálló képességi tesztek hogyan működjenek, és amennyiben szükség van rá, az együttműködési platform után a fintex és a bankok között az EBA vállalhat szerepet és definiálhatná azt, hogy a, az ellenálló képességi tesztek hogyan működjenek. Only 10 seconds to add. I think what we've heard from the Commission amit a bizottságtól hallottunk, elmítettem, hogy a kulcsfontossági e, kérdés az az, hogy lehet-e screen scraping, vagy nem. Ezt az EBR-ra tolják át, a jogi csatákat, a tisztázást kéne itt sürgetni. Thank you. Köszönöm. Márkusz, szeretnél valamit mondani? Um, uh, only short uh, notice from my... Csak nagyon röviden. Nagyra értékelem az előrelépést, illetve a kontextust is. Beleérte az LKB-t, amelynek szintén szerepet kellett játszani ebben az anyagban. És azt gondolom, hogy ez az együttműködés illeszkedik a jogalkotáshoz a jogalkotás cél nem az volt, hogy a bankokat védjük meg, de az sem volt célunk, hogy a fintexet védjük meg, hanem a fogyasztókat szerettük volna megvédeni. Éppen ezért azt gondolom, hogy ez egy kiegyenlített megközelítés, amelyet a bizottság talált, és mind a két felet össze fogja hozni a fogyasztók érdekében. Most azt gondolom, hogy ez a kompromisszum kiegyenlítettnek mondható. Rendben. Azt gondolom, hogy ez egy nemzeti kompetens hatóság számára nem könnyű feladat, ezt tudnunk kell, és figyelembe kell, hogy vegyük mindezt, amikor az általános vitánkat folytatjuk. Talán ez az egyetlen módja a megoldásnak. Mi szeretnénk az, hogy a dedikált interfész standardra válhatna. De az optimális megoldás az az, hogy olyan interfész áll fel, amely működik. Tehát fontos elkerülni azt, hogy visszaérés történhessen mind a két fél részéről. Nem szabad nem megfelelően korlátozni a piacot, jó szolgáltatást kell nyújtani. És az érvelés nem támaszkodhat pusztán arra, hogy ők bolykottálni szeretnének, mert screen scrapinget akarnak. Tehát erőteljes szerepvállalásra van szükség, és egymással konvergáló megvalósításokra, amelyeknek ez a célja. Én értem, hogy az jelentős teher az EPA, EBA számára és a nemzeti hatóságok számára. Én az önök eredeti elgondolását támogatom, de ha figyelembe vesszük azt, hogy a vita hogyan alakult, akkor ez egy lehetőség is arra, hogy a felügyeleti kapacitást kialakítsuk, amely kiegyenlített, és a megfelelő záradékokat biztosítja, és nem, az, nem hagyjuk magár, magukra az, a mű, az operátorokat, a gazdasági szereplőket, hanem mindenkit le kell ültetni az asztalhoz, és biztosítani kell azt, hogy fel legyen ez a játszma. Hát sok sikert kívánunk mindehez, mi ezért vagyunk itt, hogy segítsünk. Örülök annak, hogy a bizottság elmondta azt, hogy amennyiben iránymutatásokra eh, van szükség, akkor eh, vissza kell térnünk a témára, ezért vagyunk itt feladatunk a monitoring, a folyamat monitoringja, illetve meg szeretnénk nézni azt, hogy javításokra szükség van-e. Köszönöm szépen. Átérünk a következő pontra. Márkusz, parancsolja. Yeah, the next point is, uh, the... A következő pont a Mifit szerepe Ekvivalencia kérdések. A bizottságot most itt eh, ki képviseli? Tilman Lüdének adok szót. Őt nem láttam még itt a teremben, de itt van. Elnézést. Látom a Mifites csapatot. A PSD 2-es csapat eh, Ilyet nem láttam. Önöket parancsoljon öné a szó. Thank you very much for the um, opportunity to... Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy az ekvivalencia határozatokról szólhassak, amelyeket meghoztunk, és arról is, hogy tájékoztathassam önöket a monitoring tevékenységünkről. Tehát figyeljük, hogy mi történt a piacokon az ekvivalencia határozatok után. Vannak már kezdeti eredmények, um, három hete születtek meg ugye a döntések, megné- beszéltünk a felügyeleti testületekkel az érintett államokban, hogy megnézzük, hogy mi történik a gyakorlatban miután a döntések megszülettek, és hát így a kezdeti benyomásainkat meg tudom osztani önökkel. Ekvivalencia két területen van, az értékpapírok és a részvények kereskedelmén az értékpapírok, származékos értékpapírok esetén kölcsönös ekvivalencia rendszer működik, tehát hogyha a kereskedelmi kötelezettségeit teljesíti valaki, akkor megadjuk az ekvivalenciát, de a harmadik országnak is ugyanezt a lépést meg kell tenni, tehát mindkét félnek meg kell ezt tenni. És mivel egyetlen egy olyan joghatóság van, amelyel ismert az Egyesült Államok, Ugye tudják, hogy az Egyesült Államoknak bizonyos származékos értékpapírok esetében 2013 óta ilyen kötelezettsége van. Vannak swap végrehajtó platformok az USA-ban, ezért a kereskedelmi kötelezettségekkel ki, kapcsolatban meg kell hoznunk ezeket az ekvivalencia döntéseket, és ők pedig egy mentességi rendeletet hoztak meg, hogy használhassák az amerikai kereskedők is az európai helyszíneket. Nagyon likvid eszközökről van itt szó. És az első tapasztalatok eléggé pozitívak. A rendszer működik, van még egy-két kérdés, ami megmaradt, ezekkel kell foglalkoznunk. Azért, mert a mi rendszerünk a frissebb, mint az amerikai, tehát amikor a mi ekvivalenciánk megvolt, akkor az USA-ban már voltak ilyen létesítmények, tehát ez a, a swapok végrehajtására vonatkozó létesítmények, Európában pedig csak fokozatosan fognak ezek online megjelenni. Nekünk is van tehát egy tucat helyszínünk az EU-ban. Tárgyaltunk az amerikai férlel, hogy ezt a listát folyamatosan lehessen frissíteni, ahogy az újabb és újabb európai helyszínek online megjelennek. Jelentéstételi követelményeink is vannak az amerikaiak, amely, akik az európai helyszíneket használják, még mindig az amerikai jelentéstételei feltételeknek kell, hogy megfeleljenek. Ezt is szeretnénk egy picit megváltoztatni, hogy elismerjék a mi jelentéstételi rendszerünket. Az igaz, hogy ez eltér egy kicsit az amerikaitól, tehát itt is vannak még megoldandó részletek, ezek ilyen kiegészítő tárgyalások, amelyeket le kell folytatni, de hangsúlyozom, hogy ez a kölcsönös elismerést egyáltalán nem kérdőjelezi meg és akkor marad még egy-két joghatóság a származékos értékpapírok esetében, Hongkong, Szingapur és Ausztrália, akikkel még nincs meg ez a megállapodás, ahogy meg lesznek a kereskedelmi kötelezettségvállalások, már tárgyalunk velük nagyon szorosan, követjük ezt, rögtön el fogják ismerni az európai helyszíneket, végrehajtási helyszíneket, és akkor az is rendben lesz. Ha rátérünk a részvényekre, a részvénykereskedelmi kötelezettségekkel kapcsolatban az USA, Svájc, Hongkong és Ausztria ismert partnerünk. Van még egy döntés Dél-Afrikával kapcsolatban, amely reméljük, hogy nem sokára megjelenik, és ezekkel a joghatóságokkal kapcsolatban elmondhatom, hogy gyakorlatilag mindent le is vettünk, akik kibocsátók, és akik jelentősen, jelentős forgalomban kereskednek az európai piacokon. Tehát ez a kötelezettség lényege, ugye? Tehát akkor indul ez be, hogyha egy kibocsátó jelentősen kereskedik, illetve az ő részvényeivel jelentős kereskedelmet folytatnak az EU e, piacaim. Tehát ezt a dupla listás szenáriót az USA-val, Hongkonggal és Ausztráliával már lefettük, és a jelentős kereskedelmi forgalmat pedig Svájc e, elismerésével elintéztük. A svájci SMI Index 20 komponense mind-mind megvan az EU-ban, és jelentős forgalma van, tehát szükség volt az elismerésre, és van még egy tucat részvény az EU és az USA között, és ezért részese az USA az elismerési csomagnak két-három, tehát kis számról van szó Hongkonggal és Ausztráliával, de hát ettől függetlenül azért, hogy a jogbiztonság meglegyen, ezt a két joghatóságot is elismertük. Nos, zárásként az első eredményeket nézzük, mi történt, miután az ekvivalencia határozatokat elfogadták. Megváltozott-e valami a kereskedelmi ö, folyamatokban? Svájccal fogok kezdeni. Igen, az igaz, hogy az EU-ban nagyon jelentős a kereskedési forgalom, gyakran a megoszlás az 50-50 százalék, -50%, van, ahol 70-30, 60-40, de ennek az ekvivalencia határozatnak az első hatása az az volt, hogy a svájci helyzet a svájci szabályok miatt migráció tapasztalható a svájci platformok felé. Tehát ők 61-ről 71%-ra növe, növekedett a részesedés a svájci platformokon az ekvivalencia határozat után. És az, azok az európaiak, akik az SMI 2020-ban kereskedtek, veszítettek a piaci részesedésükből, és az igaz, hogy a svájci piacnak nagyobb a volumene, és így az ekvivalenci határozat után egy a kereskedelem egy része átirányolt a svájci helyszínekre. Az ezmával már vizsgáljuk a kérdést, de hát nyilván a legnagyobb, a legfontosabb az, hogy a svájci piachoz igazítsuk az európaiakat, az európai szabályokat, hogy ne legyen ne legyenek egyenlőtlen játékszabályok ezen a piacon. Az USA-val már említettem, hogy itt csak egy tucat kibocsátóról van szó, akik, a, akikkel az európai piacokon kereskednek, és az USA-ban is. Eltér ez, mert egyébként másodlagos jegyzésről van szó, az USA-ban a kereskedelmi volumen sokkal alacsonyabb, mint az Európai Unióban, és az első eredmények az USA-ban azt mutatják, hogy a kereskedelmi folyamatokban nincs nagy változás, nem növekedtek a, az érintett 10-12 részvényben sem, 14 részvényre vonatkozik a kereskedelmi kötelezettségvállalás, 10 az EU és 4 az EA-ban, és a számadatok azt mutatják, hogy a kereskedés az USA platformjain, ezekben a részvényekben tulajdonképpen csökkent az ekvivalencia határozat után. Hát nem mondhatjuk azt, hogy ez a MIFID cégek kereskedése, de azért visszaesés volt megfigyelhető január első heteiben, hogyha mondjuk 2017. januárjának első heteihez hasonlítjuk ezt. A tőzsdén és tőzsdei és tőzsdén kívüli arány 66% a tőzsdén és 34% a tőzsdén kívüli kereskedés aránya, tehát az ekvivalencia határozat után sem nagyon változtak a kereskedelmi folyamatok. Úgyhogy összefoglalóan, ami a oldalt illeti, szerintem ez így rendben van, tehát a legintenzívebb kereskedelmi partnereinkkel most már lefettük az ekvivalencia határozatokkal a kereskedést, és ezeknek a következménye Svájcban sokkal komolyabb. Migrációt figyelhettünk meg a svájci platformokra, a munkaórák miatt is, és egyebek miatt is. Az USA-val ugye nincs jelentős átfedés a kereskedési órákban, tehát nem nagyon látszik változás, sőt, nem, nem hogy nem növekszik a, odairányul a kereskedelmi folyamat, hanem inkább csökken. És az a tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletek is aránya is stabil, 66 és 34 százalék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lüde úr. Az eszmától most Osztaman úrnak adom meg a szót további felszólalásra. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy a MIFID MIFI ekvivalenciáról szóló folyamatokról most adhatunk egy meghallgatást. Nagyon ügy, szívesen megosztom azokat a határozatokat, amelyeket már meghoztunk a kereskedelmi kötvényekről, a harmadik országok és az EU közötti kereskedelem miatt fontos ez, és a MIFID egyenértékűsége szempontjából. A, a részvényekkel kapcsolatban meg tudom erősíteni, hogy a trading obligation az Európai Unión kívüleső országoknak nagyon nagy aggodalmat okoz. A részvények nagy része, az olyan részét, legalábbis az olyanokat, amelyek az a harmadik országban nagy mennyiségben jelen vannak, ezekkel kereskednek az Európai Unión belül is, és a, mivel nem volt megfelelő ekvivalencia ö, szabályozás, ez a harmadik országokban a problémákat okozott, esetleg el tudta volna őket egyenesen vágni attól, hogy kereskedjenek az értékpapírokkal, és ez a harmadik országok likviditását is befolyásolta volna, illetve az európai befektetők helyzetét is rontotta volna, ezért üdvözlik a harmadik országbeli tényezők, illetve érdekeltek is ennek a megérkezését, és hát az európai piacoknak is jót fog tenni. Az, hogy a MIFID 2 mennyire globális hatással van, az ESMA egyik kezdeményezésével illusztrálnám, a posztrét átláthatósági kötelezettséget is bevezettük ugyan, ugyanis. A post-trade átláthatóság az Európai Unió és az Európai Unión kívüli felek közötti kereskedelemre vonatkozik. Azt jelenti, hogy az európai befektetők és egy ilyen harmadik országbeli résztvevők közötti kereskedelmet mindig átláthatóvá kell tenni, bár van olyan eset, amikor ez túl sok terhet róna a harmadik országbeli kereskedőkre, és ezért az ESMA most a harmadik országbeli kereskedőket ellenőrzi egyenként, és megnézi, hogy megfelelnek-e már amúgy is ennek a követelménynek visszajelzést kaptunk már több mint, tíz több mint száz kereskedőtől a világ minden részéről. A derivatívákkal kapcsolatos trading kötelezettségről itt ez is ez is időben e, elfogadásra került, és január 3-ától érvényben van. Az a fontos, hogy a végrehajtása megfelelő figyelemmel legyen a különböző nemzetközi dimenziókra. Az ESMA egyébként megtekintette, hogy a többi országban, különösen az USA-ban, USA-val folyó kereskedelem során ez hogy fog működni a derivatívák kereskedelme során ez meg fogja könnyíteni a gördülékeny kereskedelmet, és egyébként sokkal kevesebb országot érint majd, mint a részvények piaca szempontjából, de mindenképpen javítani fogja a helyzetet. Nagyon gyorsan megnézném a MIFID 2 általános ekvivalencia jellegét. Nagyon fontosak az ekvivalencia határozatok, különösen a Brexit kontextusában, a harmadik országá váláskor még fontosabb lesz talán. Az ekvivalencia rend, rendszer nagyon komplex, és nem fed le minden kötelezettséget, ezért az ESMA szerint esetleg később majd érdemes lenne felülvizsgálni ezt a rendszert, és az ESMA ehhez nagyon szívesen segítséget nyújt. Ennyit szerettem volna mondani, és természetesen szívesen válaszolok a felmerülő kérdésekre. Köszönöm szépen, most a MIFI tárgyaló csapatnak adom a, át a szót. Köszönöm szépen a tárgyaló csapat vezetőjeként, akkor én elmondom hogy az USA-val, Hongkonggal, Ausztráliával és Svájccal nagyon sok ilyen ekvivalencia megállapodást kötöttünk, tehát a hatása a különböző derivatívákra vonatkozó kötelezettségre milyen volt. A, most arról tárgyalunk, hogy a joghatóság hogy alakuljon ki, illetve hogy meghosszabbítsuk-e, illetve kiterjesszük-e ezt. Az ekvivalencia határozatokkal kapcsolatban, ha nem zavarom a szocialistákat, akkor megkérdezném, hogy a bizottság milyen tapasztalatokat, ö, ö, tapasztalatokkal rendelkezik az új ekvivalencia megállapodások terén, és hogy mit tud tenni azért, hogy ezek tisztességes és kiegyenlítettek legyenek. Az USA-val kapcsolatban meg még azt szeretném, le, elmondják nekik, nekünk is a vicceket, amiket itt maguk között mesélgetnek? És hogy az ATS ezek rendszere a parlament nyomására kicsit szűkült, és az eh, ekvivalencia eh, és az SEC eh, viszonyát is tisztázták a parlament nyomására, a bizottság hogy fogja biztosítani azt, hogy a harmadik országokba semmiféle téves információt ne továbbítsanak ezek során? Steve Major bizonyos problematikus pontokat gyűjtött össze, különösen a, a, a, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, kereskedelködőkkel kapcsolatban hiányoznak meg még bizonyos listák. És úgy tűnik, hogy a harmadik országok cégeire gyakorolt, cégei fölött gyakorolt ellenőrzés nem annyira szigorú, mint az európai cégek fölött gyakorolt ellenőrzés. A bizottságnak mi a véleménye erről? Illetve az európai Unióban ugye van egy ország, amely nem sokára harmadik országa fog válni, és Ugye a MIFID 2 belül nem ö, tudták előre megjósolni, hogy az egyik legnagyobb tőkepiac az Európai Unión belül harmadik országá fog válni, tehát itt még további tárgyalásokra van szükség. Az, az ESMA, illetve a illetve a bizottság ebből a szempontból hogy ítéli meg a MIFID 2-nek a képességét arra, hogy az Egyesült Királysággal ápolt kapcsolatainkat is megfelelőképpen tudja majd irányítani hát ezek a kérdések természetesen nagyon érdekelnek minket, ezért teszem föl ezeket önöknek, és most Pervans Bereznek adom át a szót. Azt gondolom, a lényeget ön elmondta, ami az ekvivalenciát illeti. Két téma foglalkoztat. Egyrészt az, jelenleg ezeket a kérdéseket együtt kezeljük és anticipálunk, a jövőbeni rezsimet anticipáljuk. Ez belátható, világosan fogok fogalmazni, a Brexitre gondolok jelentéstevőként felhívta a figyelmet arra, és ami, a tagor, ami az Egyesült Államokkal történt az ekvivalencia kapcsán, ez probléma volt a parlament számára, és tudom, hogy a bizottság úgy döntött, hogy a kompetencia, amit a parlament kapott, a delegált jogi aktusok kérdése nem az a rezsim, amit a bizottság preferálna. Igen, de hogy lehet az, hogy utolsó pillanatban derül ki az ekvivalencia rezsim átláthatóság nélkül? Azt gondolom, hogy itt lesz probléma, és pontos, hogy itt világosak legyünk, hiszen ezek a kérdések még e, égetőbbé fognak a Brexit kapcsán válni. Köszönöm szépen. Kiesett az elnök mikrofonja. Okay. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm eh, talán Lódár nyitott megjegyzéseiért. A MIFID-ben az ekvivalencia utat azért választottuk, mert eh, a származási érték eh, papíroknál az USA-tól nagyban le voltunk maradva, és az OTF-esek utána jöttek. Tehát ez volt a fő mozgató rúgója az ekvivalencia rezsőnek a MIFID-ben. Azt szerettük volna biztosítani, hogy az USA-nak nevesítsük el az összes kereskedelmi volumenünket az USA javára. Az Apple részvényeket ADR-ként bocsátották ki Németországban, és a ezzel az európai beruházókat tették hátrányos helyzetbe, hiszen nem fértek hozzá az USA-ban a likviditási piacokhoz. Tehát ez volt a két vita, amit folytattunk az ekvivalencia kapcsán, és most azért töltünk ilyen sok időt ezzel, az esemény után, meg, meg kell, hogy nézzük ennek kapcsán azt, hogy hogyan tudjuk majd a döntéseinket kialakítani. Azt gondolom, hogy ezek financiáról szóló döntéseket nem az utolsó ülésen, hanem még talán a trialógus előtt meg kell hoznunk, tehát ezt meg kell vizsgáljuk. A svájci példát említette, nagy különbség van a között, hogy az ekvivalencia rendszerben, amikor az EU-ban ezek listán vannak, egy olyan piaccal szemben, ahol második listán szerepelnek, a MIFID egy az EU-s piacokon is kereskedett ezekkel. Tehát az, hogy a kettős listázása a dolgoknak ugyanaz, mint a svájci piac, ez nem igaz. Ami a svájci ekvivalenciát illeti, itt meg kell találnunk annak a módját, hogy a tixális rezsimbe hogyan tudjuk ezt bevonni. Tehát, hogyha teljes ekvivalencia van, teljes hozzáférés, akkor a tixális rezsim teljes mértékben elfogadható. Hát a nemzeti hatóságoknak egyetlen lehetőségük van itt, és az EU számára venyunknál ezt megteszik és amikor a svájci piachoz forduljanak. Tehát fontos, hogy az EU-s kereskedési helyszínek itt megmaradjanak. Amikor ezeket az adatokat monitoringoljuk, akkor nem könnyű ez a feladat. Sokan tudják azt, hogy a MIFID megvalósítása ez év január harmadika volt, és 28 tagország volt 17, nem tudta a MIFID 2 teljes mértékben átvenne, és a rendeletet nem tudja alkalmazni január 3-ától. Ez a tagországoknak a fele. akik nem tudják a saját szabályokat használni. Tehát hogy várjuk ezt a világ más részeitől, hogyha a tagországok fele a MIFID 2-t nem tudta megvalósítani. A harmadik országra vonatkozó eh, eh, ekvivalencia döntések kapcsán mindez nagyon politikáivá teheti a vitát. Tehát azt gondolom, hogy a politikai döntések, amelyek technikai tudásra támaszkodnak, viszont nem képeznek formális rendszert, problémát jelentenek. És ezt receptus hallottunk problémákról, miszerint ez egy egyéves döntés, és ők úgy érezték, hogy ez állandó döntés lesz. Tehát itt inkább politikáról van szó, nem technikai döntésekről. És nem tudom, hogy ezt hogy tudjuk kiigazítani, anélkül, hogy eh, ne térjünk vissza az ekvivalencia döntés definíciához, hogy legyen -e egy formális folyamat, vagy nem. És eh, ezt talán nem kéne minden jogalkotásnál megtennünk. Számomra a legfontosabb kérdés a Brexit kapcsán ezzel foglalkoznunk kell magas szinten a 30 napos ekvivalencia figyelmeztetés a globális piacon nem fog működni, és tudjuk, hogy már most is politikai vita alakult ki az ekvivalencia döntésekről. Itt lehet ezt keres, tehát a kereskedési helyszínenkénti külön-külön döntés nem lesz sikeres sem az EU-s befektetők, sem a tagországok számára vagy más tagországok, más ország szempontjára, vagy korábbi tagországok számára, mint az Egyesült Királyság. Tehát ez egy nagyon nehéz téma, a korábbi biztos Lord Hill, és bevallott azt, hogy ez nem működött megfelelően, lesz horizontális munka mindenről, és a Brexit ez lészezése előtt tartott egy beszédet, értem, hogy a helyzet teljes mértékben megváltozott, de talán még sürgetőbb az, hogy ez a horizontális munka létrejöjjön, azért, hogy az EU tőkepiacának hírneve megmaradjon, és ne sérüljön a politizált döntéseknek köszönhetően. Köszönöm. Köszönöm. Karolin aktiválja a liberálisok Ön Szeretnél szót kérni, Karolin? Nem, köszönöm szépen, most nem. Akkor a spontán felszólásokra, következik Ashley Fox. Én azért jöttem az ülésre, hogy a PSD 2-ről beszéljek. Az elnök úr megváltoztatta a napi rendet, még akkor is, hogyha PSD 2-ről szeretné, szeretné beszélni, a csapatnak el kellett menni, most a mifitesek vannak itt, akkor miért nem eh, kommunikálták közölték ezt a tagok felé, az én napi rendemben 950 szerepelt, ezért jöttem el a mai ülésre. Tegnap volt egy eh, e-mail, ez mikor ment ki? Anyway, it hadn't reached my office and my... Az én irodámba ez nem érkezett meg. Én kilenckor még az irodában voltam, és eh, nem kaptam meg 9 óra 45-ig. Tehát azt gondolom, hogy az ilyen típusú döntéseket kommunikálni kell. Természetesen az irodáink nagyon sok e-mailt kapnak. Hát ezért nem voltam jelen ezen az ülésen tegnap elnézést. Most kérdezem itt a szolgáltáinkat, hogy mikor küldték ki az e-mailt. Van-e még valaki, aki szót kér a MIFID 2 témájában? az elkülönített döntésekről. Nézzük, hogy mikor ment ki az e-mail. Oh, it was already sent uh, yesterday morning. Tegnap reggel 12 előtt kiküldtük ezt az e-mailt, tehát ellenőrizzék akkor az e-mail rendszert. Lüde úr először, és Oszlomán úr. Lüle úr először. Yes, uh, thank you very much for the... Köszönöm szépen a lehetőségét, hogy válaszolhassak ezekre a fontos kérdésekre, amelyeket felvetettek a képviselők. A származékos értékpapírokkal kezdem. Azt mondják, hogy nagyon kevés uh, a lefedettsége tekintetben, mert csak ekvivalencia határozat van, az USA-val, de hát azt azért el kell mondani, hogy ez a határozat 95% vagy sőt még annál is több, nagyobb arányát lefedi azoknak a swapoknak, amelyek az EU-n kívül kereskednek. Nem tudom, van két nagy kereskedési központ, swap kereskedési központ, talán majd a kollégáim is válaszolhatnak erre. Két nagy központ az EU és az USA, az USA döntéssel, ahogy mondom még egyszer, az összes kamatlábszvap, amivel az EU-n kívül kereskednek, 90%-a, 95%-a ide tartozik. Meg kell még említeni Szingapurt, Hongkongot. Nincs még kereskedési kötelezettségük, és abban a pillanatban, hogyha ez megszületik, akkor elismerjük őket, de ezek a joghatóságok, tényleg a százalékokat nézzük, akkor nagyon kicsi százalékot tesznek ki, általában maximum egy százalékot. Csak akkor lehet effektív ekvivalencia határozott, amely az, a határozott, amely az EU érdekeit támogatja, hogyha a másik ország is ugye elismer minket, tehát ez egy kölcsönös megoldás, mindkét félnek el kell ismerni a másikat, meg kell várnunk, amíg ott kereskedési kötelezettség van, mert akkor mindkét félnek lépni kell, de 2018-ban remélhetőleg Szingapúrral és Hongkonggal is meg tudjuk majd kezdeni a tárgyalásokat e tekintetben. Második pont az USA és az alternatív kereskedési rendszerek bevonása, hogyha szerintem ha az ekvivalencia határozatokat komolyan vesszük, akkor azt is meg kell próbálni megérteni, hogy a harmadik országok rendszereinek egésze hogyan működik, amit ugye elismerünk. És szerintem ezt mi megoldottuk. Nem mondhatjuk azt, hogy nem vagyunk kompetensek ezt a munkát elvégezni. Nekem nagyon jó csapatom van, amely ezt a munkát végzi. A harmadik országok felől is ugye a, a csapat elég szakértő, de persze nem lesz százszázalékos tükrözés, tehát azért ezt fogadjuk el, hogy például az USA is nagyon fejlett kereskedési helyszín, nagyon átlátható és nagyon nyitott rendszert használ, és ez a rendszer nem felel meg százszázalékban a MIFID rendszernek, de a holisztikus megközelítéssel tehát hogy versenyképes árak legyenek, hogy jó végrehajtás legyen, és így tovább, megfelel az EU rendszernek. Tehát tudjuk bizonyítani, hogy jó munkát végeztünk, az ekvivalencia határozatokat megfelelően adtuk ki. Van 10 EU és 4 EA részvény, amelynek a kereskedelmi forgalma jelentős kértük a végrehajtási arányt, amelyet megkaphatunk, és nagy örömmel mondom, hogy az összes részvény egy kivételével egy penivel kerül végrehajtásra. Az USA-ban egy penny ez. A lehető legjobb árfolyamon, és egyetlen egy kivétel van, amely a TIG-100 kísérletből, pilotból kifolyólag 5 peninel, amelynek a végrehajtása 5 peninel, és az általunk elismert kereskedési helyszíneken a lehető legjobb végrehajtási rátát kapjuk meg, amely az Egyesült Államokban elérhetők. Tehát az biztos, hogy nem volt rossz a döntés, amelyet meghoztunk, ettől függetlenül Folyamatosan figyelemmel kísérjük ezt, 38 LTS e felelt meg, hangsúlyoznám, tehát hogy nem mindegyik felel meg ennek. És ugye csak azokról a részvényekről van szó, amelyeknek van kereskedési kötelezettsége, de mondom még egyszer, hogy helyes döntést hoztunk, nagyon átlátható transform, platformokról van szó, és a legjobb végrehajtási rátát kaptuk az egész Egyesült Államokban. És hogy a következő pontra térjek, figyelemmel kísérjük a svájci tixájzokat is. Ez fontos kérdés, és az idei év majd jó kiinduló pontot biztosít, hogy amikor eljuss, eljutunk a határozatok megújulásához, akkor meg tudjuk nézni, hogy a TIK szájzok hogy állnak az EU és Svájc között, hogy ne legyen a svájci kereskedési platformoknak kereskedési előnye és az általános ekvivalencia politika. 2017. decemberéből származik egy javaslat a harmadik országokkal az ekvivalenciáról. A az elismerés után a felügyeleti szervek közötti együttműködést hangsúlyozzuk, ez nagyon fontos, és azt, hogy ugye az eszmának is legyen szerepe ebben, a harmadik országok monitorozásának, és így tovább monitorozásában, és így tovább, szerintünk az ESMA kell, hogy a kult szerepet játsza. És még több egyetértési megállapodást kell kötni harmadik országokkal, ez nagyon fontos eleme az egésznek. A 35-36 Tudjuk, hogy a nyílt hozzáférést azt felfüggesztjük a kereskedelmi helyszínek között. Az Open Access esetében az elkövetkezendő 30 hónapban semmi nem fog megmozdulni, tehát bőven idő, van időnk arra, hogy mindent tekintsünk, amíg a derogációk le nem járnak. Köszönöm szépen, és végül pedig Oszterman úrnak adok szót. Köszönöm szépen, én is haladok sorban ezeken a pontokon megemlítették a származékos értékpapírokra vonatkozó kereskedési kötelezettségvállalásokat, és azt is, hogy rövid távon föl lehet függeszteni. Ugye mindig úgy érvelnek, hogy vannak bizonyos eszközök, és hogyha hirtelenül, hirtelen csökken a likviditás ezen eszközök esetén, akkor nem lehet őket offline, tehát leszedni, mert ugye akkor meg kell változtatni a technikai standardokat, ami időt igényel. Tehát itt ez a probléma, és a gondolatunk az az volt, hogy azért valami legyen, hogy gyorsabban meg tudjuk ezt oldani, és az IMIR felülvizsgálatánál, a clearing kötelezettségnél van ilyen feladat, és remélem, hogy a kereskedési kötelezettségvállalásoknál is lesz ilyen, mert ez akkor megoldaná a problémánkat volt tényfeltáró misszió a kereskedési ö, helyszínekről. Vannak ugye nemzeti rendszerek, eléggé kidolgozottak, hogy a kereskedési helyszíneket az EU-ban hogy hozzák létre, de például van olyan tagállam, ahol gyakorlatilag teljes tiltás szerepel van életben, és akkor gondoljuk el, hogy a Brexit-tel a legnagyobb pénzügyi piac távozik az EU-ból, úgyhogy ez a töredezett kép egyáltalán nem jó. Ha egy picit elgondolkodnánk, akkor talán valami uniform, egységes szabályokat meg tudnánk állapítani. Van, ahol a harmadik országokból származók felé lazább a, a rendszer, ha valaki a saját nevében kereskedik, akkor a MIFID esetében kedvezményt kap, kivéve a nagy frekvenciájú kereskedésnél, a HFT-nél ugye licenszre van szükség, de a többi esetben nem. Hogyha valaki az EU-ban van, akkor kell licensz, az EU-n kívül nem. Hát megint ez sem túl ideális helyzet és hogyha arról beszélünk, hogy a MIFID ekvivalencia rendszer mennyire jövőbiztos, erre már utaltunk egyébként a bevezető megjegyzések között, hogy hát egy kicsit ilyen patchwork-szerű, hogy ugye itt vannak a származékos értékpapírok, a részvények, erre megvan az ekvivalencia, de mondjuk az átláthatóságra nincsen ilyen. Mi megpróbáltuk a saját kis módszereinket megtalálni, hogy pragmatikusan ezt megoldjuk valahogy, akkor ugye a, a kettős volumen tábor is megvan. És például, hogyha a likviditás megoszlik kétfelé, úgy Svájc esetében, akkor mit tegyünk? De nem lehet figyelembe venni a fő likviditási pult az EU-ban, hát talán itt valami átfogóbb megközelítést kellene alkalmazni a piachoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokkal, ami a befektetési vállalkozásokat illeti a rendszer nagyon összetett, megvannak a nemzeti rendszerek, az ekvivalencia határozatok, bizonyos ideiglenes mentességek, illetve az is más, hogyha befektetési szolgáltatásokat kiskereskedőknek nyújtanak, vagy sem. Tehát mi azt kérnék, hogy egy picit átfogóbban kellene kezelni mindezt, és akkor nagyon gyorsan a tick érdemes lenne kihangsúlyozni, hogy nem látjuk, hogy ö, bármi rosszat is tenne Svájc. Ők gyakorlatilag az európai rendszert copy és ugyanazt a TIXES táblázatot alkalmazzák, de az eredmény ugye más, mert ott több a likviditás, több a részvény, és ez azt jelenti, hogy versenyképesebb TIXES jön létre, de nem egy kép ez, fordítva is kialakulhat, és akkor persze az európai kereskedési helyszíneknek kevesebb panaszuk lenne a versenyképességgel kapcsolatban, de azért egyetértünk, hogy ezzel foglalkozni kell, és érdemes lenne megnézni az, RTL, az RTS-t, talán ezt kicsit megnyitni, hogy a harmadik országban levő likviditást is figyelembe lehessen venni, hogyha ott van a fő mennyiség. És az utolsó megjegyzésem, nemrégiben beszéltünk a tagjainkkal, az én legutóbbi adataim szerint tíz ország van, ahol a MIFID 2-t még nem ültették át. Persze nem túl jó eredmény ez, de hát azért ez mégis jobb, mint 17. Köszönöm szépen ezeket az információkat, és lesz még miről beszélni, a MIFID 2-ről is, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ma megtartottuk ezt a kis, megbeszéltük ezt a napi rendi pontot, és még gyorsan Kate Swinburne-nek átadom a lehetőséget az elnök. Good morning everybody and... Mindenkinek jó napot kívánok, és ellenz, elnézést kérek, csak néhány perccel ezelőtt derült ki, hogy én leszek most a levezető elnök. Egy kis türelmet kérek, mindjárt összerendezem a papírjaimat. A következő napi rendi pont az éves verseny politikáról szóló jelentés. Ramon Tremóza a jelentéstevő, úgyhogy már is megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégáim! A módosítók első tárgyalása lesz a mai napon. Tegnap nagyon jó árnyék előadói jelentést tartottunk, sok kompromisszumot kidolgoztunk, úgyhogy azt hiszem, hogy jó irányban megy el megy a szöveg. Nagyon jó vitát tartottunk, nem csak a módosító konkrét megszövegezésére került sor, hanem tényleg átgondoltuk, hogy a különböző területeken milyen szellemben, mely, milyen időben kell, milyen módon kell előre haladni én azt hiszem, hogy a legjobb eredmény, amit mi biztosítani tudunk az európai polgároknak, illetve társadalmunknak, az az, hogy erős együtt működést tanúsítunk, és egy, a, a bizottságnak egy erős demokratikus mandátumot adunk, ugyanakkor elmondjuk nekik azt, hogy a versenyjogi főigazgatóság jól végezte a munkáját, és hát szerintem egyfelé haladunk, ugyanazokat a célokat szeretnénk elérni. A verseny jogi főigazgatóságnak mi nagyon szívesen biztosítanánk azt, hogy ha szükségük van, akkor bizonyos emberi erőforrásokat átszervezzenek. Aztán az elnevezésről is beszéltünk. Én nyitott vagyok arra is, hogy néven megnevezzünk akár országokat, amelyek kell kapcsolatban hírek vannak, akár vállalatokat, amelyekről a médiában is hallottunk. Én eznek nem vagyok konkrétan ellene, rugalmasan kezelem ezt a dolgot. Nagyon sok módosítót adott be sok különböző képviselő, és ezekben azért vannak ilyen kicsit érzékenyebb kérdések is. Na most tartalmilag nézve, tehát a bankok, a, az adók, a különböző bizottság által e, e, elvégzett vizsgálatok. Szerintem nagyon jó a tartalmilag is már a jelentés, és mielőtt elkezdődik a vita, azt is elmondanám, hogy a, ö, főigazgatóságnak arra is mandátumot tudunk, hogy a nemzeti hatóságokra nyomást gyakoroljanak annak érdekében, hogy ott is felgyorsuljon a munka, vagy feléléküljön a munka. E körül is konszenzus fog kialakulni, és aztán végül a légiközlekedési szektorban tapasztalt verseny helyzetről is volt egy nagyon érdekes vita, egyébként ebben a szakbizottságban is a szavazás után. Két szakértővel is beszéltünk, de oda kell figyelni arra is, hogy a közszolgáltat oktatás kötelezettsége is megvalósuljon, például, hogyha a legtávolabb fekvő régiókra gondolunk, ugye ezeket az igényeket is ki kell elégíteni. Ennyit szerettem volna mondani, és érdeklődve hallgatom majd kollégám Jim véleményét. Köszönöm szépen. A szocialisták rész, nem, először a néppárt részéről Miroszán kolléga fog szólni. Köszönöm szépen. Valóban az én kollégám Stolozsán kolléga az, aki részt vett ezeken az üléseken, de ő nem tud ma itt lenni, úgyhogy az ő véleményét én fogom tolmácsolni. Először köszönöm szépen jelentéstevő úrnak a jelentésen, illetve a módosítón végzett munkát, munkát valóban nagyon jó árnyékelőadói üléseket tartottak, és nagyon jó kompromisszumokat próbálnak kialakítani. Még mindig van néhány módosító, amelyen további, amelyhez további vita szükséges, illetve új kompromisszumok is fognak születni a pénzügyi szolgáltatások szempontjából néhány módosítót át kell még fogalmazni. Kétségtelen, hogy no, jó a szöveg. Na most a módosítók tartalmát illetően. Természetesen véleményünk szerint a versenypolitikában nem kell politikai játékokat játszanunk ez inkább szakértő, illetve technikai jellegű munka kell, hogy legyen. Nekünk a kereteket kell megállapítani, és szerintünk nem helyes az, hogy konkrét vállalatokat megnevezünk, és a bizottság felé azt az igényt támasztjuk, hogy ők ezekkel majd valamiféle valamit kezdjenek és intézkedéseket kezdeményezzenek, tehát ezek általános, objektív szövegekkel, hogy legyenek, és a bizottságra kell hagynunk annak a felelősségét, hogy ezzel aztán konkrétan cselekedjen. Én úgy gondolom, hogy így lehet kielégítően megfelelni a feladatunknak. Aztán a belső bankunió, illetve a bank, bankpiac. Nagyon sokat beszéltünk erről, ugye volt eh, itt szó az egységes szabály, szabályokról, a felügyeleti konvergenciáról, és ezért mi, a mi frakciónk nem, egy, nem ért egyet azzal, hogy egy valódi belső bankpiac eh, még nem létezik. Úgy gondolom, hogy a mai helyzetnek ez már nem felel meg ez a kijelentés. A harmadsorban antikartel vizsgálatokat is említünk, és általában véve is nyilatkozunk az ilyen vizsgálatokról, például a piaci erőfölényel való visszaélésről, illetve a piaci fölénye való visszaélés pont nem szerepel a jelentésben, pedig szeretnénk, hogyha ez is rész, része lenne. Aztán a mezőgazdasági kifejezések közül is van néhány, amit kicsit pontosabban kellene megfogalmaznunk. Adó, úgy érezzük, hogy az adókat mindig ott kell befizetni, ahol a gazdasági tevékenységeket elvégzik, és ahol a nyerességet megtermelik. Természetesen ennek érdekében a tagállamok közti információcserét kell javítani. Úgy érezzük, hogy a vállalati adó alapot itt nem kellene megemlíteni, mert ez nem ide tartozik. Korrupció a közbeszerzésekkel kapcsolatos korrupció nagyon súlyos piactorzító hatásokkal lehet, ebben mindannyian egyetértünk, torzítja a versenyt, É, például akkor is, amikor az Európai Uniós források használatával folyik mindez és ezzel kapcsolatban az európai főügyész, illetve az európai ügyesség szerepe is fontos, ezért ezt szeretnénk itt is kiemelni. Ütemterv. A, meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt, a vizsgálatok tempója, illetve a jogszabályok megfelelő betartatása között, vagy egyszerűbben megfogalmazva, szerintünk nem a mi feladatunk az, hogy a bizottságnak elmondjuk, hogy egy bizonyos időkereten belül mit kellene elvégeznie. Ez túlságosan nagy politikai befolyás gyakorlást jelentene. Ezen kívül Svájcot sem kellene ezen, ebben a szakaszban még belefoglalnunk a szövegbe végig, végül pedig a repüléssel kapcsolatos információk átláthatóságát illetően, illetve az egyenlő esélyeket illetően valamint annak lehetővé tétele kapcsán, hogy az európai fogyasztók felvilágosult döntéseket hozzanak. Hát ezek is olyan dolgok, amiket szeretnénk a jelentésbe kicsit határozottabban belefoglalni. Egyébként kiváló munka folyt már eddig is, és úgy gondoljuk, hogy ha a parlament versenyokban betöltendő lényegi szerepére koncentrálunk, akkor valóban kiváló szöveget fogunk tudni összeállítani. Elnök, köszönöm szépen. 5 percet adok a jelentéstevőknek és az árnyék előadóknak, a többi felszólnak pedig két-két percet fogok adni. Ön ezt még nem tudta, de nagyjából betartotta a felszólalási időt. Most a szocialisták nevében adom meg a felszólónak a szót Szánt úrnak. Köszönöm szépen, nagyon jó módosítók érkeztek, és nagyon jó kiinduló alapot kaptunk így a munkánkhoz, illetve a jelentéstevő jó alapot tudott használni a, kon- a kompromisszumok kialakítása céljából. A szocialisták szempontjából az a legfontosabb, hogy a versenylánc megvalósuljon a Google megint csak nagyon prominensen szerepel a jelentésbe. Megértjük, hogy a Google, Google-ra ennyire koncentrálunk, erről beszélnünk is kell, világos, észszerű módon nem lehet figyelmen kívül hagyni, nem lehet ignorálni ezt. Persze egyetértek abban, hogy minél rövidebben kell fogalmaznunk, de véleményünk szerint igenis kell, hogy szerepeljenek a nagyvállalatok ebben a szövegben. Aztán az online utazási irodák kapcsán nagyon sok a panasz, valamint a légi közlekedés, illetve a légi társaságok által kiszabott túlárazások, illetve mindenféle rejtett költségek, ezekről is beszélni kell. Itt a ami a többek között az Európába induló járatokra adott oda olcsóbb jegyek kérdését is magába foglalja. Aztán a másik kérdés az, az már előttem szóló is említette, hogy van elég forrás a e, versenyjogi főigazgatóság kezében. E, módosítókban ez egyébként szerepel, és egyetétünk abban, hogy legyen elég e, forrásuk, de az útmutatások kialakítása az ő feladatuk, az olyan helyzeteket el kell kerülni, ahol a bíráskodásba is bele akarnak avatkozni. Aztán közlekedés. Nagyon óvatosan kell beszélnünk erről az ágazatról a régiók gazdasági fennmaradásához nagyon fontos a közlekedés, és csak a liberalizáció kedvéért nem lehet bármit megengedni a szektorban. Biztosítanunk kell azt, hogy az alapvető gazdasági érdekű szolgáltatások mindenképpen jól működjenek, ez különösen a legtávolabbi régiókra vonatkozik és eh, ezt a kompromisszumok viszont jól tükrözik. A liberalizációs ö, eh, ö, eh, opcióknál mindenképpen fontos a szociális feltételek ö, megtartása a munkavállalók és a fogyasztók érdekében is. Végül örülök annak is, hogy fenntartjuk a nyomást a fel, a, arra nézve, hogy a mezőgazdaságban is meglegyen a megfelelő versenypolitika, hiszen az élelmiszerárak, amiket a fogyasztók kifizetnek, gyakran nagyon ö, a, a, szakadéknyi távolságban vannak azoktól, amelyeket termelőknek adnak. Különösen a kisgazdálkodók ö, felmaradásának érdeke fontos ebből a szempontból. Köszönöm szépen, Szánta Luneszé a szó nevében and very Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon sikeres elnök. A néppárti eh, szocialista eh, kollégáinkhoz csatlakozni szeretnék, gratulálni szeretnék. Nagyon eh, gyümölcsöző volt a lennék jelentéstevő találkozó kompromisszumok első verzióját kialakítottuk, és nem a jelentéstevő munkájára szeretnék központosítani, hanem inkább azokra a módosítókra, amelyek még cirkulálnak, és vannak olyan módosítók, amelyek kompromisszumok lefednek. Négy pontra térnék ki. Muriszán kolléga népet nevében már kitért erre. Azt gondolom nagyon fontos, hogy fókuszáltak maradjunk, hiszen itt a versenyhelyzetről van egy jelentés, nem kifizetési, áthúzási jelentés, Google jelentést szeretnénk készíteni. Ezt el tudjuk kerülni, de a jelentéstevő <clears throat> erre törekedett is, nagyra értékelem erőfeszítését, hogyha megnézzük a kompromisszumtervezeteket, akkor felhívja a szükségességét az egyenlő feltételeknek, és a szelektív fiskális támogatásokat megemlíti, mint versenyellenes intézkedéseket. Én nagyra értékel munkáját ebből a szempontból. Másrészt kiderült az, hogy nagyon sok önálló módosító is van számos kollégától, ezek a módosítók túlmutatnak a kompetencián, ez pedig az ECR számára e, aggály. Fontos, hogy fókuszáltak maradjunk, mint említettem, második megjegyzésem. Murasztán kolléga erre szintén kitért. A DG Competition e, véleményét is tiszteletbe kell tartanom. Mindenkinek megvan a saját feladata, a DG e, verseny képesség feladata a felső politikai intézkedések megvalósítása. Azt gondolom, hogy általános megjegyzéseket tettünk a politikai keretről, de bizonyos esetek ítéletét mellőzünk. Éppen ezért vagyunk óvatosak az egyes országok szégyenistára helyezésről, a naming and shaming alkalmazásától óvaintenénk. A hármas pont – nagyon sok jelentés kapcsán itt a parlamentben ez a helyzet. Fontos, hogy mások munkáját mindig tiszteletben tartsuk, különösen amikor a, a, olyan jogalkotási anyagokra utalunk, amelyekben még folyik a munka, a jelentéstevő ezt tiszteletben tartotta, és ő nem merül el részletekben, amíg folyamatban lévő jelentésekkel kapcsolatban számos módosító van az asztalon, amelyek túl messze mennek ettől kettő CTB-re utalnék. Ezek még eh, folyamatban lévő anyagok, különösen a CCCTB is anyag, és van a rendelet, a versenyhelyzet és a légiszállítás, tehát ezeket a még folyamatban lévő anyagokat máshol kell kezelni, és végül pedig negyedik megjegyzésem, egy olyan elem, ami nem került be a kompromisszumokba, de mégis megérdemli figyelmünket. Ez az ECB eh, korporát ágazatának eh, vásárlási szkímje, ez a belső piaci eh, versenyhelyzetre utal, nemzeti központi bankok és az ECB megpróbálja a szelektív vásárlásokat a befogadható corporate bondoknál érvényesíteni. Festinger asszonyjal együttműködtünk, és legutóbbi alkalommal arra tett ígéretet, hogy erről elgondolkozik, visszatér majd hozzánk minőségi válaszokkal. Véleményem szerint érdekes lenne az, hogyha a biztost emlékeztetnénk a felelősség vállalására. Ezt meg is tehetjük itt ebben a jelentésben. És szívesen folytatom ezt a nagyon gyümölcsöző együttműködést, amelyet már tegnap elindítottunk. Köszönöm szépen, Lónes úr! Több árnyék jelentéstevő nincs itt velünk, éppen ezért a spontán uh, felszólások köre kezdődik. Először Pervas Berenc. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is uh, a látogatói csoportok közül egyet köszönteni szeretnék. Az újságírók csoportját. Nem volt lehetőségem arra, hogy a kompromisszumokat megvizsgáljam. Vissza szeretnék térni bizonyos módosítókra, amiket én jutottam be. Nagyon fontos kompromisszumokban ezeket tükröztetni. Egy általános megjegyzése kezdeném az éves jelentés jellegéről, ami a konkurenciát illeti. Természetesen nem avatkozunk bele az egyes esetekbe, amelyek a bizottság kezében lévő kompetenciákba, csak az általános keret definíciójába sem avatkozunk bele. Az nem lehet, hogy éves jelentétben ne legyen értékelés azonban azokról az esetekről, döntésekről, amelyeket a bizottság hozott ez groteszk volna, elnézést, hogy ezt a kifejezést használom. A bizottság döntését a Google, az Apple és más esetekben eh, kommentálja mindenki, de az Európai Parlament ezt nem teheti meg. Azt gondolom, hogy ez nem jó gyakorlat. Pont az ellenkező igaz, az éves jelentés pont, hogy lehetőség arra, hogy globális elemzés készüljön, pontos elemzés, a bizottság által hozott döntésekről bizonyos módosítókat nyújtottam be. A foglalkozott a kizsákmányolásáról a McDonald's-nél, illetve Monsanto Bayer fúziójáról, és a parlament joggal aggódik ezen esetek miatt, nem hivatkozik vele a versenyhatóság kompetenciáiba ezzel. Hangsúlyozni szeretnék még néhány mondósítót, amelyeknek nemzetközi hatása is van. Azt gondolom, a verseny a képességi DG, nemzetközi kereskedelmi DG kompetenciája nagyon fontos, és fontos, hogy a parlament eh, mindezt támogassa. Köszönöm. Van-e még hozzászólási kérdés? Ha nincsen, akkor is Johannes Leichenberger eh, főigazgató urat, és hogyha az ő csapatából valaki hozzá szeretne szólni a vitához, úgy szívesen várjuk ezeket a megnyilatkozásokat. Önök azt mondja, hogy képviselők, ha megengedik, nagyon röviden néhány megjegyzést tennék. Üdvözöljük uh, az ellenőrzést, illetve a vita kapcsán az éves jelentésről. Um, ezt a megközelítést támogatjuk. Vesztér biztos és a DGL tökélt és nagyra értékeli azt a konstruktív párbeszédet, amelyet az Európai Parlamenttel folytathatunk, különösen az Ekon szakbizottsággal, a versenyképességi munkacsoporttal ezen belül, és köszönöm szépen a jelentéstevő, az enyék jelentéstevő munkáját, a bizottság munkáját, a részletes megjegyzésekért, és vissza fogunk térni majd a részletekben az összes elhangzott pontra. Ha megengedik, akkor egy e, speciális megjegyzésem lenne, ami a hatékonyságot illeti, a megvalósítás hatékonyságát, nagyra értékek a parlament véleményét, tehát a megvalósítás gyorsassága, minősége meghatározó vesztélye, biztosnak is fontos téma ez és fontos, hogy folytassuk az adaptációt, a finom hangolást, illetve a munkamódszerek modernizálását. Nincs egy egységes intézkedés, ami alkalmazható lenne. Fontos, hogy a utánajárások, nyomozások idején dolgozunk, célozunk meg az investigatív módszereket, fontos, hogy megvizsgáljuk a cégeket, akik a titoktartás elve alapján akarnak ebből kibújni, és a korporációs eljárást is látnunk kell, amely a karterektől általában az antitrust dömping ellenes témákra tér, tér át. Ez a megvalósítás a vállalati magatartásról szól, amely káros, amelyet meg kell tiltani, illetve szankciókkal kell sújtani. Ez azt jelenti, hogy ezek invazi jellegűek, és nagyon fontos a bizonyítékok pontossága, és hogyha a jurisprudencia üzenetét kell most közvetítenem, akkor ennek a pontossági pontnak eh, a hangsúlyozása. Amikor megnézzük a módot, módszereket, az esetek felgyorsítását. Ne bízzunk túlságosan nagyon egyes elemekben az indikatív időtervekre, amikor a folyamat végén több vita alakulhat ki a költségekről, és nem sikerül előrelépni. Hálás vagyok azért, hogy a parlament a forrásokra nagy figyelmet szán, a human és technikai jellegűeket a DG Competitionben. Ez nagyon fontos, hogy követni tudjuk a fejleményeket a piacon, és a kihívásokat, az önök vitái, és jól tükrözik, csak két nagy adatot említenék a Google Shoppingnál. Tehát 1.7 keresé, milliárd keresés érkezett, tehát ezekre oda kell figyelnünk, és önöknek ajánlanám a több éves pénzügyi keretről szóló vitákat a figyelmébe, illetve az előrelépést, hiszen ez egy jó alkalom arra, hogy biztosítsuk, hogy a bizottság megfelelő forrásokkal rendelkezzen a prioritások kapcsán. Itt be is fejezem, hiszen az egyes külön megemlített dolgoknál továbbra is rendelkezésükre álló magyarázatokkal, vitákkal, és szívesen visszük tovább ezt a párbeszédet, és még egyszer nagyon szépen köszönjük a konstruktív vitát. Köszönöm szépen, a szakbizottság nagyra becsüli azt, hogy eljöttek hozzánk, és a csapatjaik munkáját is, hogy a parlamenti képviselőket tájékoztassák a munkájuk valamennyi aspektusáról. Visszatérek az előadóhoz. Egy percben a záró megjegyzéseit kérem tegye meg. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a megjegyzéseket, az észrevételeket. Persze nyitott vagyok a kompromisszumos módosítókon még változtathatunk. Persze, hát ugye tudják, hogy a kompromisszumos módosítók akkor születnek, amikor rengeteg módosítót nyújtanak be a képviselők, és megpróbáljuk ezeket lefedni, hogy ne kelljen minden egyesről szavazni. Én mindig nyitott vagyok a kompromisszumos módosító indítványok iránt, így lehet elérni, hogy ne a 600 oldalas szavazólistánk legyen a plenárison, és hogy az állampolgárok felé, a bizottság felé is azért etethatóan dolgozzunk. Én azt is támogat, tehát azt is értem, hogy aki nem akarja az ügyeket ide bevenni, akkor vegyük ki, vagy hogy megnevezzünk bizonyos országokat, igen, de hát bizonyos társaságok azért vannak, tehát nem ö, hagyhatjuk ki a, úgymond az elefántokat a teremben, a Google-t említették többen, több évig folyamatosan növelte a Google a piaci részesedését 50-ről 94 vagy 95 százalékra, akár egyes eurós, Európai Uniós tagállamokban, és rengeteg kis és középvállalkozást tönkretett ez. Tehát nagyon sok tagállamban, nagyon sok KKV igenis figyelt arra, hogy a bizottság mit kezd a mandátumával, és hogyan vizsgálódik tehát ezek valós tények, amelyeket figyelembe vettem, és hogyha hazamegyek, akkor gyakran kéri, kérdeznek tőlem, hogy mit is teszünk a parlamentben, elmondom, hogy olyan jelentésekről, olyan jelentéseket írunk, amelyek érintik ezeket a cégeket, és hát ő be is kerül mind a médiába, és így tovább, tehát ez nem egy fertőtlenített laboratórium itt, hanem a való élet. Köszönöm szépen, és februárban Strasbourgban lesz az árnyék előadók második eszmecseréje. Szerintem itt lesz a döntő, itt kerül sor majd a döntő lépés a konsz, lépésre a konszenzus felé. Köszönöm szépen az előadónak, mondja az elnök asszony, és valamennyi hozzászólónak. Ha jól értem, akkor már beindultak a tárgyalások a kompromisszumokról, remélem, hogy ezek jól alakulnak. Mindenkit tájékoztatnék arról, hogy az Ekon szakbizottság február 21-én szavaz, és remélhetőleg az áprilisi plenárisra fel is tud kerülni a napirendre a téma. Az éves jelentést a versenypolitikáról ezzel lezártuk, ezt a napirendi pontot, és reméljük, hogy február 21-re sikerül is szavazásig jutni. Egy picit előrébb vagyunk az időnknél, nem mondom ezt gyakran, mert általában inkább leszoktunk maradni. Itt van a következő napi rendi pontunk előadója, és körülnézek, hogy ki van még rajta kívül. Mivel az árnyék előadók a legnagyobb frakciókból itt vannak, és az előadónk is itt van, úgy is most már mindjárt 45-höz érünk, szerintem nem fognak bennünket leszidni azért, hogy rátérünk a következő pontunkra, az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozása. Robert Zile az előadó az LCR e frakcióból parancsoljon öné a szó. A közvetlen külföldi befektetés az Európai Unió gazdaságának fejlődésének és növekedésének nagyon fontos része. Nem csak a pénzről szól és a teremtésről, hanem mindenféle technológiai és menedzsmentbeli dolgok is szempontjából is nagyon fontos nem csak a fogadó ország, hanem az adó ország szempontjából is fontos. Nagyon fontos, hogy legyen egy kerete ennek, tehát jelenleg van egy ilyen átvilágítási rendszer, az Európai Unió 12 államában létezik, a minősége és a szintje ennek az átvilágításnak nagyon különböző országonként. A bizottsági javaslata egy ilyen gyorsított javaslat, amely arról is arra is kitér, hogy ezeken a kontaktpontokon mit lehet összeszedni, és aztán azokat az információkat mire lehet használni és a bizottság képviselőire figyelve azt is látjuk, hogy eléggé nagy részt a kínaiakra koncentrálódik. Példaként is őket használják, de hát gyakorlatban is ők a legfontosabbak ebből a szempontból. Néhány javaslatot tettem a jelentés megvált, megváltoztatására. Először is arra mennek ezen, ennek ki, hogy a harmadik országból származó befektetések meghatározását egy kicsit kiterjesszük, például a közbeszerzésekre is, ami lehetővé teszi majd, hogy a kiskapukat bezárjuk. Vannak olyan definíciók, amelyek segítségével ilyen rétegelt megközelítést lehet használni, és ezért szeretnénk a külföldi közvetlen külföldi befektetések minél nagyobb részét, minél több fajtáját be, be, befoglalni az átvilágítási keretbe, illetve az átvilágítási kötelezettségek alá. Tehát a definíció, hogy mi tartozik ide, rendkívül fontos. Aztán az a javasolt kontaktpontokat arra is ki lehet használni, hogy a tagállamok a bizottság tól szerezzenek esetleg befektetőkről, illetve országokról információt. Tehát az információt lehető legjobb módon kell kihasználni, nem csak a bizottságnál, hanem a tagállamoknál is tehát hogy legyen olyan információ, amely eh, ide is és oda is áramlik. Aztán a médiát is szeretnénk a kritikai jellegű infrastruktúra alá befoglalni, hiszen a médiának egyre nagyobb a jelentősége, látjuk, hogy a médiába tett befektetések egy-egy tagállamban akár a közrendre is kihatással lehetnek, úgyhogy ez is fontos számunkra, illetve a földrajzi lefedettségbe szeretnék befoglalni a különböző tagállamok felség vizeit is, hiszen tudjuk, hogy ezek fontos szerepet játszanak, illetve belefoglaljuk az adóparadicsomokat is, bár ezeknek számát csökkentettük nemrég, de az adóparadicsomokon keresztül is tesznek olyan kül közvetlen külföldi befektetéseket, amelyek konkrétan a tagállamokba áramolnak, valamint portfólió befektetéseket is szeretnénk ide tenni, mert ez is néhány befektetés területre kihatása lehet sok tagállamban. Égül egy nagyon nagyon fontos a NATO tagállamokból származó egyértelmű biztonsági vagy védelmi célú befektetések kérdéseit nem kell kötelezni az átlátvilágítást, hiszen az a védelmi befektetéseknél nagyon nagy az átvilágítás a politikai ez nagyon érzékeny kérdés, a politikai biztonságra, stabilitásra és kihatással van. A titoktartás területén is szeretnénk konkrétabb rendelkezéseket látni, hiszen ezek nagyon érzékeny információk, és Természetesen a hatóságoknak hozzájuk kell férniük, de a bizalom, és a titoktartás fontos. Ez a, az átvilágítási rendszer reméljük, hogy az Európai Unió tagállamaiban nem fogja megállítani a külföldi közvetlen befektetéseket. Ugye nagyon nagyon különbözik annak az aránya, hogy melyik országban mely, milyen mennyiségű ez a befektetés, tehát nagyon jól meg kell nézni minden oldal érveit annak érdekében, hogy itt is egyensúlyt teremtsünk. Szerintem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hangsúlyozni szeretném ennek a kezdeményezésnek a fontosságát, amelyet az Európai Bizottság javasolt nekünk, és ez jó irányba mutat. Azt gondolom, hogy ezt egy első lépésnek tekinthetjük. Emlékeztetnék arra, hogy a közvetlen külföldi tőkeberuházások nélkülözhetetlenek, nem erről szól a vita, nélkülözhetetlenek Európa és a tagországok számára. Mi vagyunk az első földrajzi zóna, a világon, ahol ezt befogadják. Európa nyitott a világ felé, és fontos, hogy ez így is maradjon, hiszen ami a foglalkoztatást, illeti Európában és tagországokban eh, nagyon fontos kihívást jelent. Fontos, hogy eh, ne legyünk naíva, megtartsuk a józanészt, és az Európai Unió tudással, technológiákkal rendelkezik, amelyek eh, egyediek, és nagyon fontosak számos stratégiai, illetve nem stratégiai ágazatban, és ez növelheti az étvágyat. Tehát a beruházások szűrése nagyon fontos eszköz, ezt üdvözöljük. A szuverenitás, az infrastruktúráink és technológiáink, kritikus technológiák megvédése érdekében, illetve ezek beszerzésénél Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, véleménytervezetért. Ez nagyon jó alapja a munkának, és szeretnék néhány megjegyzést tenni, néhány javaslatot különböző témákról. Először fontosnak tartom azt, hogy a szűrést ne szűkítsük a stratégiai beruházásokra, hanem maradjunk nyitott adtak, ami az összes beruházást illeti. Ami a beruházások portfólióját illeti, itt egy érzékeny kérdésre van szó, ha ezeket kizárjuk, még akkor is, ha nincs szigorú értelemben vett arányosság a részvényesek, illetve a vállalkozások részéről, illetve a részvétel összege között. Néha egy nagyon kis részvétel jelentős hatással van a folyamatra, és ez egy első lépés is lehet. Tehát fontos, hogy ezeket nem szabad kizárni. Ami a különbségtételt illeti a szűrésben, a különböző harmadik országbeli kategóriáknál, azt gondolom, hogy erről a kérdésről majd még beszélünk. Én Támogatom a bizottság, az Európai Bizottság javaslatát, és lehetőséget látok az összes beruházás szűrésére, mindegy, hogy ezek milyen eh, származásúak, honnan jönnek. Ami a média bevonását illeti a kritikus infrastruktúrában, azt gondolom, hogy ez egy jó vaslat, és azt gondolom, hogy itt még messzebb is mehetünk, az aeronautikát, euronautikát bevetjük mindebbe, és két megedzést szeretnék még mindehez fűzni. Nagyon fontos, hogy nagyon gyors eljárások legyenek, folyamatok, fontos, hogy a bizottság elemezze rövid hatámber időn belül a helyzetet, és szükséges az együttműködés a tagországok között is. Volt a hét elején egy meghallgatás, és a biztos felhívta a figyelmet arra, hogy a tagországokban a beruházások nagyon fontosak, tehát fontos, hogy a tagországok betöltsék a szerepüket, viszont a másik oldalon ezen információ bizalmas volt, a, ugyanennyire fontos. Nagyon örülök, és a jelentéstevővel, illetve az árnyék jelentéstevőkkel folytatom szívesen a munkát. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm, hogy betartotta a hozzászólási időt. Nyilván. A ehm, szocialisták képviseletében. Én még rövidebb leszek. a közvetlen tőkeberuházásoknak az európai gazdaságokban fontos szerepük van. A technológia transferről, noha transferről van szó, és nagyon sok idépült a különböző gazdaságok között, és az FDI a, az európai gazdaságban a munkaerőpiacot erősítheti. Üdvözlöm egy olyan mechanizmusnak az elgondolását, amelyet az Európai Bizottság fogalmazott meg, amelyekkel verifikálhatjuk a közvetlen tőkeberuházásokat, hiszen nem az összesnek van pozitív hatása a tagországok gazdaságára, illetve az európai projektekre. Nagyon gyakran láttunk példákat arra, amikor a beruházások ellenébe mennek az európai érdekeknek, és veszélyeztetik az európai projekteket. Azt gondolom, a származási országokról beszélni, ami a szankciós listákat illeti, illetve az adóparadicsomokat jelentő országok számára, illetve fontos, hogy ezeket teljesen más, hogy kezeljük. Az is nagyon fontos, hogy az Európai Unió teljes mértékben tisztában legyen azzal a hatással, amelyet ezek a beruházások kiváltanak. Fontos, hogy ezeket szemszerűsítsük és értékeljük. Üdvözlöm a jelentést, és várom a további munkát. Köszönöm szépen az első eszmecserét. Köszönöm szépen. A Góa képviselőben nincs itt senki jelen. Leaf uh, Benning az áldétól. Köszönöm, elnök asszony. Először is Zéle úrnak köszönetet szeretnék mondani a jelentős tervezetét. Nagyon sok olyan elgondolást tartalmaz, amely az európai javaslatot tovább erősítik. Például Üdvözlöm a kompetencia kibővítését harmadik országbeli beruházókra, akik közvetlen módon vagy kormány, külföldi kormányok finanszírozzák őket. A külföldi tőkeberuházások a gazdaságunk számára kulcsfontosságúak a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából az európai polgárok számára fontos, hogy elkerüljük a protekcionista hozzáállást, hiszen saját érdekünk mindez, mi vagyunk a legnagyobb kereskedelmi blokk. Fontos eh, a biztonság és az átláthatóság biztosítása a beruházók szemére, hogy Juncker elnök az unió helyzetéről szó beszédében elmondta, mi nem vagyunk eh, szabad kereskedők Az eurónak mindig meg kell védeni a stratégiai érdekeit. Ez az, amit az EU-s polgárok tőlünk várnak. Én örülök a bizottsági javaslatnak, a rendelettervezetre tett javaslatnak. Ez azt jelenti, hogy a bizottság látja az EU-s megközelítés értékét az Európai Uniónak, kizárólagos kompetenciái vannak a közvetlen tőkeberuházások témájában. És a bizottságot meg szeretném kérdezni, hogy miért csak a közrendet emeli ki, a biztonságot és a tagországokra bízza beavatkozás. A, a tanácsadói szerep olyan lehetővé teszi az EU-s érdekek megvédését elnyikentéstevőként egy olyan javaslatot szeretnék kidolgozni, mert lehetővé teszi a kollektív fellépést, az európai stratégiai érdekek megvédését, amikor ezek kockán forognak. A pénzügyi válságban a görög problémát sikerült -e megoldani, és ezt az európai szemeszterhez kell kötni az elkövetkezendő hetekben. Én a jelentéstevővel és a kollégákkal együtt szeretném ezt a jelentést tovább taglalni. Köszönöm szépen! Thank you very much. I don't see the green shadow. Köszönöm szépen, nem látom a zöld árnyék előadót. Jaj, de igen, tessék. Bocsánat, én helyettesítek Ernestet, mondja Molly Scott Kato. Megköszönöm Zile úrnak ezt a jó kiinduló pontot a szöveggel, és hogy a bizottsági javaslatról le tudjuk folytatni most a vitát. Ezt üdvözli a frakciónk. A cél az az, hogy a nemzetbiztonsági és közrendi fogalmakat tisztázzuk tőkeáramlásokat lehet korlátozni harmadik országokból, de csak ezek, ebbe, ezekben az esetekben, hogyha ezek forognak kockán. A negyedik, javas, negyedik bekezdésben a bizottság tovább pontosítja a közrendet, a nemzetbiztonságot, gazdasági kritériumok felé hajlik, és ez például azt is jelent, hogyha egy külföldi befektetőt a saját kormánya tart ellenőrzése alatt. A bizottság azt is javasolja, hogy nyitott lista legyen olyan ágazatokról, amelyek érintettek, és ez további jogbiztonságot teremtene a tagállamok számára, hogy honnan lehet az FDI befektetéseket blokkolni. A harmonizációt hangsúlyozza a bizottság a átvilágítási mechanizmusokban, a világos időbeosztást, amelyel a tagállami véleményeket figyelembe lehet venni, és jogorvoslatra is szükség van. Koherensebb az EU iparpolitika az információcserére, információcsere esetében, és az EU stratégiai projektjei erősödnek, illetve következetesebben végrehajthatók. A koordináció és koherencia fontos a tagállami fellépés esetében harmadik országokkal szemben, különösen akkor, hogyha van partnerségi megállapodás egy érintett harmadik országgal szemben. Tehát a külkapcsolatokban az EU következetesebb szereplőként tud fellépni mindennek hála, és a zöld frakció ezt üdvözli. Az előadó javaslatából üdvözöljük azt az erőfeszítést, amit eh, igyekezett megtenni, hogy a potenciális befektetőkre nehezedő bürokratikus teher arányos legyen, és lehetőleg a legkisebb. Az EU a legnyitottabb befektetési rendszer. Örülünk annak, hogy a médiát és más tényezőket is bevett a prioritások közé, és üdvözöljük, hogy úttal a nem együttműködő joghatóságok fekete listájára is. Persze az elmúlt napok feleményeit látva aggasztó, hogy a tanács aláássa ennek az adóparadicsom listának a meglétét, megbízhatóságát. Nagyon sok cég igyekszik saját európai vállalatot nyitni, bejegyezni azért, hogy aztán a felvásárlásokat itt meg tudja oldani, vagy be tudjon fektetni az EU-n belül. Most három fő elemet látunk még, ami hiányzik az előadó, illetve a bizottság javaslatából is. Az első az, hogy világosan megfogalmazni, hogy a tagállamoknak be kell tiltani a külföldi működő tőkebefektetést, hogyha olyan diktatórikus rendszerből származik, amely nem tartja be a nemzetközi jogszabályokat, tehát emberi jogokat, a fegyverkereskedelemről szóló megállapodást, és így tovább. A másik a Santiago-i átláthatósági elvek szerint kell eljárni, a harmadik pedig hogy az Európai Parlamentnek nem sok szerepe van jelenleg. A bizottság fogja a tagállamoktól az éves jelentéseket megkapni, és elemzi ki az FDI helyzetét az EU-ban, illetve egy koordinációs csoportot létrehoz. Szerintünk a legkevesebb az, hogy a bizottság rendszeresen beszámol a parlamentnek erről a tevékenységről, és az európai parlamenti képviselőket pedig beengedik a koordinációs csoport üléseire. Hát ennyi eddig a megjegyzésünk, de árnyék előadó kollégám várja a közös munkát a többiekkel. Köszönöm szépen. Köszönöm, Moli, mondja az elnök asszony, nem látok további árnyék előadót. Kérdezem, hogy spontán hozzászólást kére valaki. Ha nem, akkor tudom, hogy a DigiTrade képviselője itt van a teremben, Megadnám a bizottságnak tehát a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, Szlovia Paolo vagyok a DigiTrade-ből. Én vagyok a osztályvezető helyettese a screening rendeletjavaslatért felelős osztálynak. Köszönjük Zile úr véleménytervezetét, ez nagyon pozitív, rövid idő áll rendelkezésünkre, és ezért arra korlátoznám magam, hogy két észrevételt teszek. Az első az a javaslat, hogy a külföldi befektető meghatározását még módosítsuk, ez a 13. módosítás. Erre azt válaszoljuk, hogy nem tekinthetünk külföldi befektetőnek olyan cégeket, amelyek külföldi tulajdonban vannak, de az EU-s jogszabályok értelmében az EU-ban van a székhelyük. Ez a szerződések alap rendelkezései között szerepel, tehát hogy EU-s nemzetiséget kap idézőjelben egy ilyen vállalat, hogyha itt a székhelye. De ha olyan cégről van szó, amely beágyazott vállalatok sora és a jogszabályokat kívánja megkerülni, akkor ebben az esetben használhatunk egy konkrét cikket a rendeletben és van még egy módosító, amely arról szól, hogy eleve zárjon ki bizonyos országokat, például a NATO tagállamokat. Én csak emlékeztetnék arra, hogy a legnagyobb kedvezményt élvező nemzet alapelvét alkalmazzuk a WTO és a GATT értelmében, tehát jogi kötelezettségünk, hogy valamennyi harmadik országgal ugyanúgy bánjunk, nem lehet diszkrimináció nincsen semmifajta fenntartása az EU-nak, a tagállamoknak e tekintetben, tehát rögtön nem zárhatunk ki senkit. De persze a tagállamok, amikor a screeninget elvégzik, akkor feltételeket szabhatnak, és hogyha a NATO tagság az egyik kritérium, akkor ez nyilván kapcsolódik a biztonsághoz is a közrendhez, ez, alkalmazkodhat, ez alkalmazható, de rögtön az elejétől ezt kizárni problémás. Köszönöm még egyszer elnök asszony, és örömmel várjuk a közös munkát. Köszönöm szépen, visszaadom az előadónak, Robert Zillének a szót. Megköszönöm az összes árnyék előadónak az észrevételeit és minden megjegyzést. Szerintem tudunk majd kompromisszumokat találni, és nagyon konstruktívak leszünk. Egy-két pontra reagálnék, amelyek nagyon fontosak. A bizottság említett jogi akadályokat, amelyekről mondjuk nem tudtunk, vagy a meghatározásról nem tudtunk eleget, de hát azért ez furcsa, hogy mondjuk a Landromáti esetében a Panama dokumentumok között előfordult, hogy egy tagállam befektet egy másikba, és ez is problémás. 20 milliárd euróról volt szó, tehát azért ez is külföldi működőtőke befektetésnek minősül, ezt mondhatjuk abban az esetben. Tehát itt veszélyes a helyzet, hogyha ezt a meghatározást követjük, erre megoldást kell találni. De biztos vagyok benne, hogy jó irányban haladunk, úgyhogy meg fogjuk találni a megoldást hogyha tényleg az az őszinte szándékunk, hogy ez a screening rendszer létrejöjjön, mert ez nem működik még csak néhány tagállamban. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, és köszönök minden mai délelőtti megjegyzést. A vélemény szervezet meg tárgyalása ma volt. Február, február 7-én lesz a módosítók megtárgyalása, március 19, módosítók benyújtásának határideje, március 19-én tartjuk meg azokat, és majd utána kerül a plenáris ülésre az anyag. Remélem, hogy ehhez az ütemterhez tudunk is majd ragaszkodni. És a következő napirendi pont tulajdonképpen az egyebek napirendje. Az, én elnökként nem akarok semmit ezzel kapcsolatban mondani, látom, hogy az itt jelenlévő képviselők sem, tehát akkor már csak a következő találkozónk időpontja van hátra, február 25-e szerda, 9 órától fél egyig, illetve fél háromtól fél hétig, és február 22-én 9-től fél egyig fogunk ülésezni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét, találkozunk a következő ülésen.